meine damen und herren ich darf ihnen folgendes mitteilen Tisztelt eh, Hölgyeim és Uraim, a következőt szeretném elmondani. Nagy megtiszteltetés elmondani, elmondanom eh, önöknek, hogy a Szaharov díjat a, a, szellemi, eh, a gondolkodás szabadságért járó szabadságdíjat, Szaharov díjat Yasrin Sotudeh és Jafar Panahi kapja meg idén. Iráni állampolgárokról van szó. egyhangú döntés született az önök nevében az elnökök konferenciáján erről a díjról. A szolidaritásunkról és a csodálatukról tesz tanúbizonyságot ez a díj. Egy nő és egy férfi kapja ezt a díjat, iráni állampolgárok, akik nem hajlandók fejet hajtani az elnyomással szemben, és az országuk sorsát a saját sorsuk fölé helyezik. Nazrin Sotudeh mindent megtesz az emberi jogok megvédése érdekében, és sikra szállt az emberi jogi jogvédők, politikai aktivisták mellett. Az ő az ő bátorsága oda vezetett, hogy a családjuk, családjától elszakították őt, és a propaganda, propaganda tevékenység miatt és a nemzeti biztonság veszélyeztetése miatt 11 évre ítélték. A szabadságért való harc során elengedhetetlen a személyes részvétel, és a nemzeti bizton, hogyha a nemzet biztonságáért, biztonságára való harcnak tekintik azt, hogy valaki az emberi jogi jogokért küzd, akkor ezt mi támogatjuk. Szotudé asszony kitüntetése egyértelműen elítéli az, ezzel a kitüntetésével egyértelműen elítéljük az iráni rendszert. Meine Damen und Herren, Jafar Panay Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Zsafár Panahi az egyik leghíresebb és nemzetközileg és elismert iráni filmrendező. Egy gyönyörű, komplex országot mutat be, és annak lakosait a filmjeiben. Minden, mint minden jó portré során, ezen filmek során is nem csak az ország érdemeit és az irániak érdemeit, hanem mindennapi problémáit is bemutatja ez a filmrendező Természetesen semmitől nem félnek jobban az eh, ilyen típusú rezsimek, mint Irán, mint attól, hogy a mindennapi életet realista módon bemutatja valaki. Mind Szotudek asszony, mind Panahi úr azt testesíti meg, amit, amiért az Európai Unió is kiáll. Eh, szeretnénk elmondani egyértelműen, hogy nem vagytok egyedül, ezt az üzenetet küldjük nekik. Decemberben remélem, hogy személyen, személyesen is meg tudnak jelenni a parlamentben, és felszólítom az iráni hatóságokat arra, hogy tegyék lehetővé ennek a két személynek az utazását. Akik itt vannak most, és azoknak, akik a Szaharov díjért sikra szálltak és tettek érte idén, köszönetet szeretnék mondani. 1994 óta vagyok itt, itt a parlamentben, és részt vettem azóta minden Szaharov díj átadáson, különböző funkcióimban, és soha nem került még arra sor, hogy az elnökök konferenciája egyhangulag döntött volna. Semmi más javaslatot javaslat nem kapott szavazatot, kb. három percig tartott döntést hozni. Emlékszem még korábbi vitákra, amikor nem ez volt a helyzet. Egyértelmű tehát ez is kifejezésre jutatja, hogy mindenki egyetért azzal, legalábbis a elsőprő többség az, ebben a házban, tisztelt házban egyetért azzal, hogy az iráni személyek kapják meg a Szaharov díjat. Köszönöm szépen. Herr Kollege Kellenen, Kellenen úr szeretne hozzászólni. Köszönöm, elnök úr. Természetesen üdvözlöm a Szaharov díj kiosztását, és fantasztikus az, hogy egyhangú döntés született, és ezt a két bátor irán diszidens tüntettük ki. Viszont agga, aggályom van egy másik aspektus miatt az iráni helyzet kapcsán. Amikor kiadjuk ezt a díjat, egy delegáció távozik holnap ugyanazzal az irányi kormányal ebből a házból, akit elítélünk, elnök úr, és erről már vitáztunk, ez egy eh, lesújtó döntés, szégyenletes. The, delegation, as you know, is not... A delegáció azokból áll, akik a bal oldalon ülnek, és én nem oszt, én osztom eltökélet, őket az emberi jogok mellett, viszont a propaganda értéke ennek az ep látogatásnak óriási lesz. Üdvözlöm a szaharodi kiosztását, viszont vegyes üzeneteket küldünk, miután két héttel azután, két héttel azután, hogy a külügyminiszter, illetve a főképviselő úgy döntött, hogy súlyosbodnak a szankciók Irán ellen, és remélem, hogy ezt ők is tudják, mielőtt pesgőznek majd az iráni kormányjal. Köszönöm. Köszönjük szépen Kellenen úrnak. Ez a delegációs utazás nincs a napirendünkön, az elnökök értekezlete már döntött erről, és döntött arról is, hogy a delegáció, jó lett volna, hogy ezt is hozzáfűzi, egyébként néhány perccel ezelőtt tehát arról is döntött az elnökök értekezlete, hogy ez a delegáció igenis elutazik, gratulációt díjakat is át fogják adni a két díjazottnak levélben, és hogyha az iráni hatóságok megakadályozzák, hogy találkozzunk a díjazottakkal, akkor nem kerül sor erre az utazásra, illetve megszakítjuk az utazást. Erről is döntött az elnökök értekezlete. Köszönöm szépen. Loch Béler asszony, kérem az ügyrendhez szóljon hozzá, és ne ehhez az ügyhöz, mert ez nincs a napi renden. Én minden szükséges információt már elmondtam ennek kapcsán. Parancsoljon! Mikrofon nélkül. Köszönöm szépen, elnök úr. Szerettem volna kiemelni, hogy az Emberjogi Albizottságban iráni emberjogi aktivisták újra és újra felszólítanak bennünket arra, hogy utazzunk el az országba és támogassuk a rezsim ellen harcolókat. Köszönöm. Hölgyeim és uraim! Az elnökök értekezlete meghozta az imént általam közölt döntést. Természetesen valamilyen távú hatást el lehet ezzel érni, de ahogy kol- kellene kolléga elmondta a dolgokat, azok nem egészen úgy vannak, de minden esetre ezt most már tisztáztuk. Köszönöm szépen. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Rátérünk most a szavazásra. Hat állásfoglalás indítványjal kezdjük.